legyen a mondani, mondandója, az, hogy meg kell védenünk a kopt kisebbséget Egyiptomban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ha jól értem, akkor az Európai Néppárt frakciója azt kéri, hogy Strasbourgban, tehát két hét múlva szavazzunk erről, ugye? kimel, kiszól -e ezen elképzelés mellett? Nos, attól függ, milyen, mi a kérés konkrétan, de én elnök úr